A tegnapi ülés jegyzőkönyvét, a szövegeket pedig minden kollega számára rendelkezésre eh, bocsátjuk. Van-e valakinek eh, kifogása a jegyzőkönyvvel szemben? Úgy látom, nincs, ezzel a jegyzőkönyvet elfogadottnak tekintjük. Hölgyeim és uraim, közlöm önökkel, hogy a